Good morning, everybody. Good morning, please. Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek, kérem foglaljanak helyet. We have to start because a lot of us have another program. Meg kell kezdenünk, mert a szavazás után sokunknak más programja van. Úgyhogy kérem vegyék elő a szavazókártyájukat. És kezdjük a rend elfogadásával, amennyiben hallják, amit mondok. I will use it. Thank you. So uh, we can start about the adoption. Rendben, akkor a napi rend elfogadása. Mindenkinek elfogadható rendben. A múltkori ülés jegyzőkönyve. elfogadottnak minősítem, most pedig szavazzunk. A magánélet és a szakmai élet ö, ö, egyensúlya, 31-es módosító visszavonták, első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellett ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom. Aha, Okay, so it was rejected. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 145-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Négyszázhuszonnyolc mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 219 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. ...193 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 430-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9A mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 228 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 231 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 240-es mellett ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös mellett. Nem, 242-es mellett. Ellen Elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 243 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 17-es komp mellett ellen tartózkodás elektronikus megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 17-es komp mellett ellen nem, javítja az elnök, 18-as komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Húsas komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es komp mellett ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22 komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 406-os mellett van hozzá egy Randi úr által beadott szóbeli kérés, ez is része, tehát ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Rendben, egyértelmű volt, de elektronikusan megnyitom a szavazást. Tehát ez a 292-es. 292. Tehát elutasítottuk. 24-es komp mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös komp Akarnak elektronikus a 24-esre? Rendben. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonötös komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 312-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, elutasítottuk. 27-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3.17-3.18 1 ben mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 28-as komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3.28-3.29 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Rendben ellenőrizhetjük elektronikusan. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 29 komp mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as komp mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Három harmincöt mellett ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31 komp nem. 338-as módosító mellett ellen. Tartózkodással utasítottuk 31-es komp mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 34-es komp mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 344-es komp módosító mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 347-es. Mellett ellen tartózkodás elektronikus, megnyitom a szózást. Lezárom. Elfogadtuk. 33 komp, ellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 mellett ellen tartózkodással utasítottuk. 221 mellett ellen tartózkodás elektronikus megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 357-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 359 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 35 komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 36 komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3-7-2-3-7-3-1-ben mellett tartózkodás elutasítottuk. 37-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 308-as mellett ellen részenkénti szavazás, tehát első része 380-asnak mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 381 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 413 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 383 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 38-as komp mellett tartózkodás elfogadtuk. Négyszázkettes részenkéti szavazás SND részéről első rész mellett ellen tartózkodás. Tehát első rész okafogyott. Tehát csak a második rész. Mellett. Ellen. Az első részben ne foglaltatik a kompromisszumban. Ez egy utolsó pillanatban kapott információ. de ha akarják, szavazhatunk az első részről, és, akkor egyértelmű. Tehát első rész mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Második. Megnyitom a szavazást elektronikus első részre. Tehát első része. A 402-esnek megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 39 per 45 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 41 komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 403-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 42-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a 43-as kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék a 43-as kompromisszumot, vagy a 44-est. Elég egyetemű volt, de azért nincsen semmi akadálya. Tessék, megnyitom a szavazást elektronikusan. A 44-es kompromisszumról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. We go to the amendment 420 in favor. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás a 420-as, 421-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 423 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 423, hogy az elnök asszony valószínűleg tévedésből igen, 426-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 429 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 442 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 443 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 444 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 445 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50. kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 459-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 464 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha gondolják, ellenőrizhetjük géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egyes módosító, nem, hanem kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, negyedik mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizhetjük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elvetve, 13 mellette ellene tartózkodás A 12-est elutasítottuk, úgyhogy a 13-ra mégiscsak szavazni kell, mellette ellene tartózkodás. A 12-t elvetettük, még egyszer fussunk neki, mellette a 13-as ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom, és valóban elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És most lezárom. Elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. Igen, elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 ellene tartózkodás elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, elfogadtuk. 53-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellett ellene tartózkodás elvetve, 54-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 79-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, elfogadtuk. 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68 mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 58-os kompromisszum mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 70-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellenőrizzük a 71-est, jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 73 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 74 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77 a 76-os szeretnék ellenőrizni? Nem. 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82 részenkénti szavazás, az EPP kérte, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész ellen, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom, elfogadtuk. 83-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Olyan sok kezet láttam ennek az egyértelmű eredmények ellenére. 64 elfogadtó, illetve 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 112 következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 113, itt részenként szavazzunk, az egyszer kérte első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 115 részenkénti szavazás áldekérte, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 66-os módos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom, elfogadtuk. 132 részenkéti szavazás EPP kérte, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás úgy gondolom, hogy ezt is elfogadtuk és a záró szavazás. Itt most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, el is fogadtuk. Okay. Uh, Miss Fonstok, az... Fonstok asszony kérte a szót. 50 Absatz 3 der Geschäftsordnung ein Minderheitenvotum ankündige. Az 56,3-as cikkről van szó. Köszönöm szépen. Akkor egy rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk a szavazással. Köszönöm szépen. Please, please, we have to start uh, to continue the votes in the FEN committee. Kérem, folytatnunk kell a szavazást a FEN bizottságban, úgyhogy kérem, hogy akinek távoznia kell, ezt minél gyorsabban tegye meg. Please. Ah, and my, I think that bike. No, the car. <laughs> Thank you. Yeah. A ver, tengo aquí un uh, uh, Bueno, Vamos a continuar con... Nos, akkor folytatjuk a szavazást. A következő napi rendi pont az, eh, hogy a kap hogyan javíthatja a vidéki területeken a foglalkoztatást. Köztinger asszony ennek a jelentésnek az előadója. Kérem, Kezdhetjük akkor a szavazást. Második kompromisszum mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellette. Ellene. Tartaszkodás. ellenőrizzük, egy géppel ellenőrizzük. 23-as módosított mondott a elnök asszony. Lezárjuk. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartaszkodás. Elfogadtuk. 27-es módosító két részben mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette 27-esről szavazunk. Szavaz, 27-esről szavazunk. Második rész, szóbeli kiegészítés, amit szerepel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 as módosító mellette ellene tartózkodás. Nem láttam semmit. 36 as módosító mellett szavazunk, kérem. Hárman nem szavaztak, de lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 41-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45-ös, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük géppel, második részt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni kell a 47-est, kérem szavazzanak. Szefirrem. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elutasítva, bocsánat, 55, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodás tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette elnézést, egyes módosító, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, és záros szavazás, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Senki nem hiányzik. Lezárom a szavazást. 26 mellett három tartózkodás senki ellene. Gratulálok az előadónak. És most következik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 Hatos módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, és egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk az említett módosítókat, és ezennel a szavazás lezárom.